Bună ziua și bine ați revenit! Jó napot kívánok, és mindenkit üdvözlök ismét! Doresc să vă felicit uh, Engedjék meg, hogy minden képviselőnek gratuláljak az Európai Parlamentbe való megválasztásáért. Örülök annak, hogy a közlekedés és turizmus szakbizottságban együtt tud majd dolgozni. Ez az Európai Parlament szempontjából rendkívül fontos szakbizottság, ez kihathat és ki is hat minden európai állampolgár életére. Szeretném megemlíteni azt, hogy a mai napon a rendünk az szakbizottság elnökének és alelnökének megválasztásáról szól. Tájékoztatni kívánom önöket arról, hogy szakbizottságunknak négy alelnöke lesz. Ez az előző mandátumban, mandátum idején is így volt. És az elnök megválasztását bonyolítjuk majd most le. Ezt után következik az a szakbizottság alelnökének megválasztása. Megállapítom azt, hogy szavazóképes a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a tagok legalább 25%-a jelen kell, hogy legyen annak érdekében, hogy szavazóképesek legyünk. Most a politikai frakciókhoz fordulok. Kit javasolnak a szakbizottság elnökéül? Légfried úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Most először kértem szót eh, ennyire izgatottan, de hát ez is megtörténik itt a szakbizottságban. Az az örömteli feladat vár rám, hogy eh, a frakciónk nevében jelöljek valakit. Van valaki közöttünk, aki talán legrégebb óta van itt a szakbizottságban. Gyakorlatilag alapító tagja a szakbizottságnak, rendkívül kompetens, rendkívül ékes szóló, kollégáról van szó, és közlekedési ügyekben előjárónak számít. Ha megengedik, most az angol nyelvre váltok. Brian Simpson urat szeretném jelölni elnöki posztra. Domnule Simpson... Simpson úr elfogadja a jelölést? Și constatăm că... Megállapítjuk, hogy a pénzügyi érdekekről szóló beszámoló is megérkezett. Mi egyetlen jelöltünk van, azt javaslom, hogy Brian Simpson urat válasszuk meg felkiáltásra. Gratulálok, elnök úr! acum îl voi invita pe domnul... Most az újonnan megválasztott szakbizottsági elnök urat kérem, vegye át az ülés vezetését. Köszönöm szépen. Sylvia, Sylvia, your coffee. begin Guinness an Adventure. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? Do we do them one at a time, yeah? yeah. Okay. Rendben. Next item on the agenda. a következő napi rendi pontunk, kedves kollégák, nem más, mint az alelnökök megválasztása. Négy alelnökünk lesz. Sorrendbe veszük őket. Első alelnök. Kérdezem, van-e jelöltünk? Első alelnöki posztra. Matthias? Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Brian, először is engedje meg, hogy gratuláljak elnöki kivezetését nem tudom, hogy mennyire idősnek kell lenni, hogy az ember szakbizottság elnök legyen, de minden esetre gratulálunk. Azt hiszem, hogy Ön talán a legrégebbi tag, régebben is bizonyított a múltban, és minden jót kívánunk önnek a következő évekre, és a néppárt nevében is gratulálok tehát önnek. Megragadnám a lehetőséget, hogy bemutassam jelöltünket. Rike urak, jelöljük az EPP részéről alelnöknek. Köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy van más jelöltünk az első alelnöki posztra, úgyhogy tessék. Csak egy tisztázó megjegyzés. Nem tudjuk, hogy póttag lehet-e alelnök. Eddig, mint hogyha nem lehetett volna, csak tudni szeretném, hogy változtak-e a szabályok. Azt fogják a fülembe, hogy jelölni lehet, de az EPP-nek a közeljövőben egy teljes jogú tagot kell majd nevezni. Nem tudom, hogy mit jelent a közeljövő. Úgyhogy legőszintébben csak annyit tudok mondani válaszként, hogy nem tudom de azt mondják, hogy igen, lehetséges, akkor kérem, erősítsük meg újra ezt a jelölést. Egészen röviden. Elnök úr, azt javaslom, hogy a mai napon fogadjuk el az említett kolléga nevezését, és ezt a kérdést még a frakción belül szeptemberben az első frakcióülésen tisztázni fogjuk. Jó, de akkor kérem erősítse meg újra ezt a nevezést, jelölést. Tehát első alelnöknek Rike urat jelöljük. Rike urat javasolták tehát, más jelölés nincsen. Rike úr itt ül, akkor kijelenthetem-e, hogy első alelnöknek megválasztottuk közfelkiáltással első alelnöknek.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 most következik a második alelnök megválasztása. Bradborn úr. De hol van? Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni kívánok megválasztásához. Tudom, hogy támaszkodhatunk önökre, időben fogjuk kezdeni az ülést ebben a szakaszban. A konzervatív és reformista párt nevében Peter Vandal urat szeretnék, szeretném a szakbizottság második elnökének jelölni. Van Dalen úr tehát a jelöltünk. Más jelölt nincs. Megválaszthatjuk-e közfelkiáltással a kollégát? Köszönöm. Next is the election of... Következik a harmadik alelnök megválasztása. Like úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Kezdek hozzászokni ez a szerephez. Ha harmadik alelnöknek olyas valakit jelölünk, aki az előző E, parlament időszakában is e, alelnök volt. Tikau asszonyról van szó. Más jelöltünk nincsen, akkor kérdezem, hogy a hölgyet meg tudjuk-e választani közfelkiáltással. Köszönöm. Most a negyedik alelnökünket fogjuk megválasztani, Ross úr. Igen, elnök úr. Dieter Koch kollégát szeretném nevezni. Koch úr tehát a jelöltünk. Nincs más jelöltünk, akkor megválaszthatjuk-e a kollégát? Igen. Okay, before I bring in... Mielőtt Starks úr érkezik, szeretnék emlékeztetni arra, hogy élő webstreaming zajlik. Ez 2008-ban kezdődött, talán önök közül néhányan emlékeznek. Ezt kiterjesztjük, hogy minden szakbizottsági ülés lefedjünk ezzel, ezt az új tagoknak szerettem volna bejelenteni. Egy egyszerű automata filmrögzítésről van szó. A mikrofon bekapcsolásával a kamera önökre fog irányulni. Minden alakulóülés, minden szakbizottsági alakulóülés webstream rendszerben működik. Szerettem volna tehát erről tájékoztatni önöket. Élőben közvetítjük tehát ezt. Ez automatikus, és az aktiválás, a mikrofon aktiválásához kapcsolódik. Két olyan információról van szó, melyről szerettünk volna önöket tájékoztatni, hogy önök is tudják. Ennyit a webstreamingről, és most Alex úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A liberális frakcióban nem javasoltunk alelnököt, de ennek ellenére megragadnám a lehetőséget, hogy önnek és a kollégáknak gratuláljak elnöki alelnöki megválasztásunkhoz. Nem hiszem, hogy bármilyen akadály lehetne a sikeres együttműködésnek. Tudom, hogy lesznek ellentétek a véleményünkben, de e, sikeres az együttműködés, ezt a múltban és bizonyította, kompromisszumkészek vagyunk, és várjuk az önökkel való munkát a jövőben. Mr. Kramer. Kramer, tess, Kramer úr, tessék. Itt erre felé nézzenek. A zöldek nevében engedje meg Simpson úr, hogy gratuláljak önnek, illetve négy alelnökünknek is. A választási kampányban megtudtam, hogy mi vagyunk a második legnagyobb jogalkotó szakbizottság a környezetvédelmi után. Remélem, hogy a következő években, négy évben sikeresek legyünk, úgyhogy ugyanis sikeres közlekedés politika nélkül nem tudunk a körny- az éghajlatváltozáson változtatni, és nem tudunk a gyerekeinknek majd eh, sikeres jövőt biztosítani. Sok sikert kívánok tehát! Köszönöm szépen! Minnyájuknak, akik felszólaltak, szeretnék köszönetet mondani a kedves szavakért, a gratuláló szavakért. Ahogy a saját frakciómban már elmondtam, nagyon nehéz szembenézni. Ez a 89-ben az egyik legfiatalabb tagként érkeztem, és hogy most elnöke lehetek ennek a csoportnak, de legrégebben szolgálok itt a házban. Nagy öröm, hogy elnöke lehetek ennek a szakbizottságnak. Akik ismernek, tudják azt, hogy parlamenti karrieremet, az egész karrieremet itt a szakbizottságban töltöttem. Ezzel akartam foglalkozni ennyire fontosnak tartom a közlekedési, illetve turisztikai portfóliót. Elnökként eh, garantálni kívánom azt, hogy a lehető legnyitottabban, legfelrebb módon eh, kezelem az ügyeket, megpróbálok eh, BBC módra beszélni angolul, nem úgy, ahogy szoktam, De kérem, bocsássanak meg, hogyha egy pillanatra visszacsúszok a Lancashire kiejtésembe, gyökereimhez, amelyekre ennyire nagyon büszke vagyok. Remélem, jól tudunk majd együttműködni, és biztos vagyok benne, hogy a szakbizottság követi az eddigi tradíciókat, az együttműködés, az egyeztetés tradícióit, a kompromisszum hagyományát egy nagyobb cél érdekében. Ahogy Michael is eh, utalt erre, ez nem más, mint az, hogy jobb, biztonságosabb, környezetbarátabb közlekedésünk legyen az egész Európai Unióban. Úgyhogy remélem, hogy együtt tudunk majd dolgozni. A szakbizottság elnökeként mondom ezt, illetve a személyzettel, a stábbal. Tudom, hogy ez sikertörténet lesz, az önökhöz hasonló közlekedés, politikusok ezt már el fogják érni. Köszönöm szépen a kedves szavakat, köszönöm szépen ezt a megtiszteltetést, amelyben részesítettek a mai napon. Remélem jól tudunk majd a jövőben együtt dolgozni. Köszönöm. Nem tudom, hogy ez egyebek napi rendi pont alatt felkívánne valaki valamit vetni. Én ezt tessék. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, desde luego, Brian, felicitarte de corazón. Köszönöm a szót. Először is tiszta szívemből szeretnék gratulálni, Brian, és csak annyit mondanék el, hogy Javasolnám, hogy vegyünk fel újra témát, ami már a bizottság a választások előtt felvállalt, mégpedig, hogy hívjuk meg Peter Hudson urat, aki parancsnokként Szomáliában vezeti haderőinket, szeptemberben, és az össze nagyon komoly összeütközések várhatók abban a zónában, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottsághoz megkifassuk őt ebben a pillanatban, amikor éppen a költségvetéseken és a stratégiáken dolgoznak, még minden munka nem indult be teljes egészében a bizottságban, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon hasznos lenne most meghallgatni őt, és megvizsgálni, hogy a parlament milyen módon segíthet a parancsnok úrnak. Nos, hogyha szabad, akkor elmondanám, hogy ezzel a kéréssel milyen megoldást tudunk választani. A koordinátorok ülése a hamarosan következik, és felvetem majd ezt a témát ennek megfelelően a koordinátoroknak. Tehát a, a kalózkodás ellenarcoló egység parancsnokainak meghívását ebben a bizottságban fogjuk megvizsgálni, hogyha ez így megfelel. Úgy látom, hogy bólogat a képviselőasszony, tehát akkor ez így lesz. Egyéb felvetések? Hogyha nincsen, akkor emlékeztetnék mindenkit, hogy lesz egy rövid bizottsági ülés holnap reggel 9 órától. Ez az Anta József épületben lesz, a 4Q1-es szobában, tehát Anta József épület 4Q1 reggel 9 óra holnap. Ez után pedig következik a koordinátorok találkozója ülése 11 órakor ugyanabban a teremben. Úgy látom, hogy végeztünk is a feladatainkkal, úgyhogy az alakuló ülést ezennel bezárom. Mindenkinek köszönöm, hogy eljött, és gratulálok az alelnököknek megválasztásukhoz. Viszontlátásra!